Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορικές ερωτήσεις. kedves kollégák! Az első napi rendi pont beruházás az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba szóbeli választ igénylő kérdések. Ről úrnak adom meg a szót, aki megfogalmazta ezt a e, szóbeli kérdést, választ igénylő kérdést, 5 percre öné a szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi képviselők. Ezen szóbeli kérdésben arról van szó, hogy 2007-ben az Európai Bizottság benyújtott egy koncepciót, amely az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba való beruházást támogatta, és ezeknek a gyors alkalmazását. Konkrét javaslatok fogalmazottak ebben be, meg